meg vannak említve ebben a mm, jogszabályban. A különböző szabályok kialakítása elég bonyolult folyamat volt, ami az új lehetőségeket illeti. Itt a következő célokat szeretnénk elérni javítani szeretnénk a klubok pénzügyi kapacitásán, növelni szeretnénk a, a kredibilitást, tehát a hitel, hitelképességet és a minőséget a klubokban, a különböző szociális, pénzügyi létesítményekben szintén fontos mindenek a kihatása. A klubokban, a labdarúgásban az észszerűséget szeretnénk megvalósítani szeretnénk bátorítani a klubokat arra, hogy saját rendszereiket alakítsák ki, hogy a költségeiket csökkentsék, mert csak így végezhetnek hatékony munkát hosszú távon. A cél az, hogy az európai labdarúgó klubokat fenntarthatóvá tegyük. Az UEFA-nak az a feladata, hogy az európai labdarúgás rendszerével foglalkozzon átfogó módon, hogy a klubok költségeit, az inflációt próbálja meg csökkenteni, és ez vonatkozik a játékosok átvételére is egyik klubból a másikba. Itt azt látjuk, hogy mik az új kritériumok a pénzügyi fair play területén és az engedélyezés területén. Látjuk azt, hogy multidimensionális rendszert szeretnénk megvalósítani, figyelembe véve a pénzügyi helyzet különböző aspektusait, figyelembe véve a gazdasági és pénzügyi helyzetet a klubok esetében hogyha valaki engedélyezést kér, akkor mindenképpen meg kell, hogy feleljen a pénzügyi kritériumoknak. A nemzeti szövetségek adják ki az engedélyeket arra, hogy valaki nemzetközi versenyen részt vehessen. És hogyha valaki megkapta az engedélyezést, ha megfelel a mi kritériumunknak, akkor következik a monitoring rendszer, az értékelés és megnézzük azt, hogy hosszú távon hogyan hat ki az adott klub tevékenysége majd az európai labdarúgásra. Jean-Luc Duán kollégái, kollégájuk vezeti a mi végrehajtó bizottságunkat. Sajnos nem lehet most itt, mert más elfoglaltsága van. Tehát a második fázis a monitoring, az ellenőrzés. Itt is figyelembe kell venni az adott kritériumokat. Aztán az értékelés következik. A pénzügyi ellenőrző bizottság figyelembe fogja venni egyenként a különböző kritériumokat, de a globális rendszer keretein belül teszi ezt meg, annak érdekében, hogy ne negatív hatás, kihatása legyen a folyamatnak az európai labdarúgásra. Természetesen a végrehajtó bizottság nagyon sok új kritériumról tett tanúbizonyságot, javaslatokat tettek, ezt el is fogadta a végrehajtó bizottság. Itt nagyon egyszerű elvekről van szó, természetesen a ami a pénzügyi felplét illeti, szeretnénk bátorítani a társadalmat, társadalmakat arra, hogy a bevételeket és a kiadásokat hozzák egyensúlyba hosszú távra fenntartható módon. Az, az UEFA versenyein is a sportérdemek alapján kell, le, kell lehet részt venni. A labdarúgásban nagyon bonyolult, nehéz az értékelési, értékelés helyzete. Éppen ezért nem is évenkénti értékelésre kerül majd sor, hanem ö, általában egy három éves periódus után kerül sor az értékelésre. Hogyha azt látjuk, hogy a kiadások magasabbak, mint a bevételek, akkor Ebben az esetben a klub, klubot felkérjük arra, hogy tegyen ez ellen valamit, hogy a gazdasági helyzetét javítsa. A, jova, a továbbiakban, hogyha valaki nem tartja be a követelményeket, azoknak súlyos következményei lehetnek. Tehát, hogyha 45 millióval haladja meg a három év év alatt, tehát ez 15 milliót jelent évente. Tehát, hogyha ennyivel haladja meg a bevételek a kiadásokat, ebben az esetben ö, ö, szankciókkal kell, hogy éljünk a klubok felé. Továbbá arra is emlékeztetni kell, hogy abban az esetben, hogyha a kiadások magasabbak, mint a bevételek, a, és itt hosszú távú beruházásokról beszélünk, például infrastruktúrákba való beruházások, vagy minden más költség, amely új létesítményeket jelent beruházás szempontjából, aztán, hogyha a fiatal tehetségesek nevelésére adjuk ki ezeket a költségeket, vagy olyan szo- szociális, közösségi célkitűzésekre, a, amelyek hasznosak hosszú távon, tehát ezeket kivesszük a költségvetésből, és ebben az esetben ez nem számít adósságnak a kluboknak mindenképpen szembe kell nézniük nagyon sok nehézséggel a jövőben is. Továbbá a költségvetési egyensúlyon túl más kritériumokat is meg kell említeni. Például vannak olyan célkitűzések is, amelyekkel kapcsolatosan fontos, hogy a különböző szociális vívmányokat is megőrizzék a klubok, hogy felkészülhessenek megfelelő módon a versenyekre, hogy hogyha például tartoznak más kluboknak, akkor ezeket fizessék ki. Tehát számos költségvetési előjelzéseket kell a kluboknak ki dolgozniuk, nagyon sok dokumentumot kell elkészíteniük, és ezt el kell küldeniük nekünk, hogy az lássuk, hogy az elkövetkezendő években milyen terveik vannak, és hogyan szándékozzák a költségvetési egyensúlyt biztosítani. Látjuk tehát, hogy a pénzügyi fairplay-nek vannak célkitűzései, különböző kritériumai, és az alapvető cél az, hogy egyensúlyban tartsuk a költségvetést, és hosszú távú fenntartható lehetőségeket biztosítsunk a klubok számára. Javítani kell a különböző szabályokon. A szankciókat illetően pedig az új szankciós rendszerek lehetővé teszik a folyamatos, több éves ellenőrzési folyamatokat, és abban az esetben, hogyha megszegik a normákat, a szabályokat, szankciókra kerül sor. Az, az adott kluboknak a saját struktúráikat mindenképpen ki kell alakítaniuk az új kritériumoknak megfelelően. Hogyha az adósságaikat törlesztik, akkor erről is dokumentumot kell készíteniük, és el kell küldeniük az, az, az UEFA-nak. Nemrégiben Vasiliu biztos is tett arra utalást, hogy mennyire fontos a pénzügyi fair play biztosítása az UEFA-nál. Azt hiszem, hogy megfelelünk teljes mértékben a biztos szándékának is ezen a területen, hogy stabilizáljuk a helyzetet hosszú távon az UEFA-ban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm önnek. Ja, wir sollen nicht mehr aus nyilván nem adhatunk ki többet, mint amennyit jövedelemként megkeresünk. Ezen a problémán már hosszas évek során vitatkoztak. Itt egyébként ez nem csak a labdarúgásra, hanem más területekre is igaz, hogy a pénzügyi válságnak megvan a hatása. Itt a meghatározott keretek között kell kiigazítani. Itt a szakció, szankciókról viszonylag keveset hallottunk. Mik ezek? Ez az én kérdésem, és természetesen a kollégák is megkapják a szót. Belet úr először. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm az UEFA képviselőinek, hogy elfogadták a meghívásunkat. A végrehajtó bizottság döntése nagyon fontos lépés, komoly előrelépés, számos célt sikerül ezzel elérni. A verseny egyensúlyának fokozása, a tisztességesség, a fairness biztosítása számos elemet hangsúlyozott a jelentésében. A 2007-es és 2008-as jelentéseket a parlament nagy többséggel elfogadta, úgyhogy mi nagyon örülünk az önök által elfogadott intézkedéseknek. Néhány megjegyzésem lenne, pakasszony. Először is én is ugyanezt a kérdést tettem volna fel a szankciókkal kapcsolatosan. Másodszorban remélem, hogy számos hátsó kapu, amivel a klubok élhetnek, hogy ki vonják magukat a szankciók a szabályok alól, hogyan lehet ezeket bezárni, illetve egyéb megjegyzéseim is lennének, amelyek nem közvetlenül a pénzügyi fairplayhez kapcsolódnak. Először is, amikor a verseny egyensúlyáról beszélünk a profi sportban, Európában, Platini elnök úr már komoly előrelépéseket tett a jobb egyensúly kialakításához az európai mérkőzések során. És ez egyébként a mi jelentésünk egyik központi kérdése is volt, hogy a forrásokat, pénzügyi forrásokat minél méltányosabban osszuk meg a klubok között. Említette, hogy a, említettem, hogy Platin úr már komoly előrelépést tett de azt hiszem, hogy még további lépéseket tehetünk ebbe az irányba. Annak érdekében, hogy a gazdag és a kisebb vagy szegényebb klubok közötti különbséget csökkenteni tudjuk. Meg vagyunk továbbá győződve arról, hogy az UEFA minden tagjának a TF jogok terén, terén lépnie kell, illetve ezen, ezek eladása terén. És még egy utolsó megjegyzésem lenne, Pákasszony. A következő kezdeményezésünkről szeretnék rövid szót szólni, röviden szót szólni az ügynökökkel kapcsolatosan. Már a parlament keretében a vitát előkészítettük, remélem a következő plenáris ülésen erre sor kerülhet, és egyébként egy állásfoglalás tervezeten is dolgozunk. Ugyanez nem kapcsolódik a profi sport verseny egyensúlyához közvetlenül. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a játékosok ügynökei ne <clears throat> kapjanak díjakat, hogyha 18 éves fiatal sportolók átigazolásával nem foglalkoznak. Ezzel is a méltányosságot és a fair play-t kívánjuk elősegíteni. Összefoglalva, remélem, hogy ez egy folyamatban lévő munka egyik fázisa, és nem a lezárása a munkának. Zanicki asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni ezért a sok új szabály bevezetéséért az európai klubok engedélyezése és kapcsolatosan és a pénzügyi fairplay kapcsolatban. Ugye elhangzott az is, hogy mennyire fontos a fiatalok nevelése. Mondanám, hogy a fiatalok nevelése az a doping ellen is milyen nagy beruházásaik vannak. Ugye sok esetben ázsiaiak vásárolnak meg európai klubokat. És hogyan tudják megoldani az ilyen felmerülő problémákat a klubok megvásárlása terén? Fiszasz Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy elkéstem. Mostanáig nem hallottam semmit. Két megjegyzésem van azonban. Szerintem nem csak a szankciók fontosak, hanem az is, hogy próbáljuk meggyőzni a nagyklubokat arról, hogy bevételeiket és kiadásaikat egymáshoz igazítsák. A szankciók nem, lenne, nem lesznek nagyon hatásosak, Inkább meg kéne őket győzni. Beszéljünk a tévéjogokról. Úgy tudom, hogy a spanyol állam közvetlenül feladta a tévéjogait, és nagyon nehéz volt ezt elérni. Hannibal. Na? Hannibal asszony. Vagy Boris úr? w optymalnym momencie, bo... Szeretném megköszönni a reformról való beszámolót. Ez egy nagyon jó pillanatban történt. Ami a legnagyobb klubok eladósodottságát illeti, ennek ma mindannyian szemtanúi lehetünk, és ez a pénzügyi, a finanszírozási rendszer egyensúly hiányát eredményezi. Az eredmény természetesen fontos, de a fair play rendszer az egyik eszköze annak, hogy a klubok közötti átigazolási árakat leszorítsuk. Ezeket az árakat észszerű szinten kellene tartani. Én egy nagyon fontos dologra szeretnék rákérdezni. A pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatosan a leginkább veszélyeztetett klubok esetében. Egy megfigyelést, egy monitorozást ön hogyan lát. Ez nagyon nehéz, különös tekintettel a klubok költségvetési helyzetének feszült voltára, az utánpótlásba is be kell fektetnünk. Nagyon sok játékos Afrikából vagy Dél-Amerikából jön ide, de a finanszírozási rendszer és a az utánpótlás képzési rendszer finanszírozása nem működik megfelelő módon. Ezt is figyelembe kell vennünk, amikor a finanszírozási szempontok kerülnek szóba. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az UEFA képviselőjének előadását a pénzügyi fair play helyzetéről. Nos, világos számunkra, hogy nagyon józan és nagyon időszerű javaslatot tettek. Van egy kérdésem a intézkedések valóságba ütetéséről. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen problémákat várnak az intézkedések megvalósításakor. Az ön, önök véleménye szerint mit fognak tapasztalni, és hogy fogják ezeket megoldani? Az első fordulóban még egy hozzászólást meghallgatunk, utána megkapják önök a szót, és a második forduló ezután következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a, az előadást is, amelyben megismerhetük az új rendszert. Ez egy nagyon észszerű megközelítés, hogy valahogy rendet teremtsünk ebben a rendszerben. A kérdés azonban az, hogy miért tartott ez ilyen sokáig, amikor ez ennyire magától értetődő volt. Minden esetre jó, hogy ez most megtörtént. Két kérdésem lenne először is. A szankciókkal kapcsolatos az első kérdésem, ezt kíváncsian várjuk, hogy a második pedig, hogy az elvégzett munka csak az UEFA keretében versenyző klubokra vonatkozik-e, vagy pedig esetleg a nemzeti szövetségek is elgondolnak, elgondolkodtak-e azon, hogy ezt az eljárásrendet átveszik jó lenne, ha a nemzeti szövetségek is megvalósítanák ezt a rendszert. Különös tekintettel, ami az utánpótlás képzését illeti. Említette a szociálpolitikai kötelezettségvállalásokat is, ahol, amit szintén figyelembe kell venni a finanszírozások területén. a nagyon fontos, hogy az egyesületek úgy járjanak el, hogy ne kelljen sor keríteni a szankciókra, de lehet, hogy ez talán inkább csak a, a felszínen így jelenik meg, de nem ez a tartalom. Gaia úr, nem tudom, van e válaszolni. Én inkább a szankciókkal kapcsolatosan a kollégámnak adnám meg a szót. Nagyon jó. Nos, hát akkor, ami a szankciókat illeti, a szankciókat progresszív módon fogjuk alkalmazni. Ugye a klubokat három évig megfigyelik, monitorozzák, ahogy elhangzott, és hogyha problémák merülnek fel, akkor ezt jelzik, és a, a klubot fel fogjuk szólítani, hogy javítson a helyzetet, tehát figyelmeztetjük őt, esetleg e, ki egész odáig mehet, hogy nem vesznek vehetnek részt európai versenyen, vagy zárhatjuk a klubot majd a versenyről. Tehát ez mind attól függ, hogy milyen lesz a mértéke a ö, problémáknak, mennyire sértik meg a szabályokat, milyen súlyosak lesznek a szabálysértések. Ami a kiskapukat illeti, úgymond, természetesen minden, minden szabályt ki lehet kerülni, kiskapukat lehet találni mi azt gondoltuk, hogy különböző szintű ellenőrzési rendszert fogunk bevezetni. Tehát szövetségi szinten is monitorozni kell majd, hogy mi is történik. Aztán vannak ellenőrzések, független intézmények fogják elvégezni a költségvetési ellenőrzést, auditálnak, aztán a Jean-Luc Dehaene által vezetett bizottságnak nagyon jelentős, erőteljes lesz a hatalma. Itt a pénzügyi fair play fogják ellenőrizni. Ez egy új dolog, ebben az évben indul, tehát ez a különböző ellenőrzési szintű rendszer lehetővé fogja tenni, reméljük, a hatékony működést, és hogy a klubok elkerüljék a kiskapukat. Természetesen ez egy kísérleti rendszer, még egy soft rendszer, fokozatosan fog megvalósulni, és a folyamat során is rámutatunk majd a gyengé pontokra, vagy a, arra, hogy mit is lehet, kell, lehet, vagy kell módosítani majd. Így módon lehet hatékonyabban részt venni ebben a rendszerben. Ami pedig Azt a megjegyzést illeti, hogy, hogy tehát az új, a különböző játékosok ügynökeivel mi is lesz a helyzet. Ezen a területen is sokkal nagyobb átláthatóságot szeretnénk ö, biztosítani, tehát itt a pénzügyi ö, helyzetet átláthatóbbá szeretnénk tenni, tehát hogy mennyi pénzt, milyen összegeket kaphatnak játékosok, ami a külföldi tőkét illeti. Ö, a külföldi tőkével kapcsolatosan, hát Természetesen ez aggaszt bennünket, mert ez rövid távon hasznot hozhat, és versenyképesség szempontjából a klubok hasznot húzhatnak ezekből a tőke alapokból, sőt, tehát akár azonnali hasznot is húzhatnak ebből, de az európai labdarúgás szempontjából hosszú távon jelentős problémákat okozhat ez. Mert mi történik? Mondjuk egy külföldi befektető egyik napra a másikra kivonul valahonnan. De ennek is megvan a kockázata, és ez már a múltban is így volt, hogy az ilyen dolog esetleg a klub teljes csőd, csődjéhez vezetett. Fontos éppen ezért a verseny integritását is biztosítani. Ami a egy másik megjegyzést érint a beruházásokkal kapcsolatosan a, a játékosok oktatása, nevelése, képzése terén. Azt hiszem, hogy ezen a területen ez egy kulcs elem azok a klubok, amelyek mm, beruháznak a képzésbe, e, sokkal fontosabb szerepet játszanak. Mellesleg az egész reformnak az a célja, hogy az ilyen típusú magatartást is próbálja meg ösztönözni a jövőben. Ami a nemzeti szintű szabályokat illeti, az UEFA-nak nincs semmiféle hatásköre a kapcsolatosan, hogy nemzeti szinten hogyan fogják alkalmazni ezeket a szabályokat. Természetesen jó lesz az, hogy ha a szövetségek, a ligák alkalmazzák ugyanezeket a szabályokat a nemzeti versenyekre vonatkoztatva is. Éppen ezért együttműködünk a szövetségekkel, a nemzeti szövetségekkel, ligákkal. Ez történt mellesleg az engedélyezésekkel terület, engedélyezések területén is, amikor 2004-ben bevezettük a, a jogszabályokat. Most már 53 közül 45 esetben alkalmazzák ugyanazokat a szabályokat, és ez nem sokára 49 lesz, ahogy tudom. Éppen ezért fontos, tehát a nemzeti szintű alkalmazás is. Ha megengedik, akkor néhány dolgot még én is elmondanék. Tehát itt nem konkrétan az engedélyezés vagy a pénzügyi felpék kérdéséhez kapcsolódva, ugye a doping ellenes szabályokat alkalmazzuk az UEFA-n belül is, különböző teszteket szoktunk lefolytatni mi is minden me meccs után. Elmondhatjuk ma, hogy ö, szerencsére szervezett doping rendszert nem tudtunk felfedni sehol. 0,1 százalék volt az eredményünk az utóbbi három évben, de természetesen mindenképpen nagyon oda kell figyelni, mert minden sport, a, a futball is, a labdarúgás is, ugye érintett lehet ezen a területen, nagyon is odafigyelünk erre a területre. Volt azt hiszem egy kérdés a televíziós közvetítési jogokkal kapcsolatosan. Ivo Belet volt, aki feltette ezt a kérdést. Itt elsősorban a, nem az európai versenyekről van szó, hanem a nemzeti versenyekről. Tehát ugye a pénzösszegek nagy része a nemzeti versenyekből jön be, nem a nemzetközi vagy európai versenyekből. Minden európai liga kollektív eladási rendszerrel él, és megpróbálják felosztani a hasznot. Persze természetesen ez a rendszer országonként változik, de Európában Spanyolország az egyedüli, akinek egy sajátos rendszere van a televízió közvetítési jogok terén. Ez Fizis úr is nagyon jól tudja. Természetesen a jövőbeni döntések a szövetségektől és a ligáktól függnek, ez vonatkozik Spanyolországra is. Természetesen a következő években mindenképpen foglalkozni kell azzal, hogy az európai versenyekből befolyó haszon hogy, hogyan is fogjuk mm, felosztani. Ugye ott vannak a televíziós közvetítési jogok, ez persze minden ország saját hatáskörébe tartozik. Figyelembe lehet venni az országok méretét, a lakosság számát, például az elosztás terén. Ugye vannak ugye kisebb országok, kevesebb klubbal, nagyobb országok, nagyobb klubokkal, több klubbal, és így tovább. Tehát a nagyobb országokban persze több a televízió néző is. Azt hiszem, hogy tehát válaszoltam minden kérdésre. Köszönöm, Gajár úr. Most, most pedig Szuanyi úr következik. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen pienen henkilöauton verran uurannut <clears throat> varojani keskinkertaisen englantilaisen jalkapalloseuran seuraamiseen, joten ei... Nos hát, az én, amikor fiatal voltam, nagyon sok, sokat közöttem arra, hogy az angol bajnokságokat nézem. Na most van-e valamilyen plafon, például a játékosok megvételére, például a jéghoki játékosok esetében az, az USA-ban egy plafon van. Ha megvesznek egy játékos, van egy plafon, ne, azt nem lehet meghaladni. Aztán, ahogy Pak asszony is elmondta a, már az elején a, az adósságokkal kapcsolatosan, e, mindenképpen ez, ez is kockázatos, hogyha van egy kockázat, hogyha valaki eladósodott, akkor negatív következményei lehetnek ennek a kockázatvállalásnak. Az UEFA erről mit gondol? Kelly úr. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Először is én is üdvözölném az UEFA kezdeményezését, hogy ezt a problémát kezelje. Az egyes kormányok felismerték, hogy nem lehet ezeket az adóságokat évről évre maguk előtt görgetni, amit a klubok felhalmoztak. Mindenesetre nem tűnt túl meggyőzőnek, amit az elnök asszony szankcióra vonatkozó kérdésére válaszolt. A klubokat mindenféleképpen szankciókkal kell sújtani, hogyha szabályokat megszegik. Itt most különösen gondolok a nagy és sikeres klubokra, amelyek teljesen függetlennek érzik magukat mindenkitől. Néhány megjegyzésem lenne az kolléga előbb említette például a fizetések maximálását. Ez is egy nagyon jó eszköze lenne a költségek ellenőrzésének, illetve az egyenlő játék, vagy egyenlő feltételek biztosítása mindenki számára. És itt nem csak a játékosok fizetésére gondolok, hanem a menedzseri fizetések maximálására is. Itt például napokban hallottunk egy 10 milliós szerződésről. Az átigazolások idő horizontját, vagy az idő tartamát is rövid, le kéne rövidíteni, hogy adott idényben már az adott játékosok játszhassanak. Ezen kívül a menedzserek felvétele, illetve elbocsátása is egy fontos kérdés. Itt bizalmi szavazásra is sor kerülhet. Ugyanakkor a szerződésszegést súlyos pénzbírsággal kellene sújtani. Rendelkeznek-e kellő eszközökkel vagy hatáskörrel, hogy ezeket a dolgokat érvényesíteni is tudják? És hogy ezeket a súlyosabb problémákat kezelni tudják. Ha ezeket kezelni akarják, akkor mindenféleképpen egyértelmű szankciókat kell alkalmazni, mégpedig kötelező jelleggel. Köszönöm szépen csodálatos, Kelly úr, majd a pénzügyminiszterhez is eljuttatjuk ezt, Frau Delange asszony. Köszönöm. Sok eh, kollégánk említette, hogy nagyon időszerű volt ez a jelentés, de eh, Hollandiából érkezve azt gondolom, hogy kicsit késő. 38 profi klubból 14 pénzügyi csőd áll, de amit önök elmentek, azok, elmondtak, az egy nagyon megfelelő eszköz arra, hogy valamiféle egyensúlyt elérjünk bajnokságok között. Amit Belete úr mondott a versenyekről és kivételekről, arra szeretnék reagálni. Önök említették a fiatalokat, említették a szociális és közösségi projekteket is, nagyszerű, de szerintem az egész infrastruktúrát kell érinti az, hogyha önök tévednek. Egy lehet, hogy nem ismerik azt a holland klubot, amit, amire én hivatkozom, nem a leghíresebb klub Európában, de ez a klub nagy bajba került akkor, amikor rossz, rossz időben fektetett be pénzét egy nagy, nagy stadion építésébe. Mik a feltételei tehát annak, hogy az infrastruktúrai befektetéseket elfogadják? És egy általános kérdés Gajer úrnak, ön azt mondta, hogy minél nagyobb a verseny, annál nagyobb a pénzügyi kihívás, eh, legalábbis elméletileg. Belgiumban mi nagyon jól együttműködünk, hogy a 2018-as világbajnokságot megrendezzük. Önnek mi a véleményere a Beneligáról? Ja, Sie kriegen ganz viele neue Anregungen. Nagyon sok eh, új felvetés hangzott el, Kreutzmann úr. Köszönöm, elnök asszony. Amit ma hallottunk, az kevésbé tűnik konkrétnak számomra. Elképzelhető, hogy az UEFA természetesen ezeket mind részletesen kidolgozta. Ami pedig a negatív eh, saját tőke témát illetén, ezzel szeretnék foglalkozni itt különböző bevételekre tesznek szert a klubok, például a TV közvetítések, ami komoly összeget jelentenek, ezt sem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem lehetne a klubokat arra kötelezni, hogy ne mutassanak ki negatív tőkét. Tehát ezt mindenféleképpen kerüljék el, és ezzel kapcsolatosan szankciókat lehetne alkalmazni. Németországban például a bizonyos költségek leírását szabályoztuk, mégpedig bizonyos feltételekhez kötötten, ugyan, illetve egységes elvek mentén, és ezt a számvizsgálók ellenőrzik is annak érdekében, hogy el lehessen kerülni, hogy a, ne, a tőke negatívba forduljon. Tehát szeretném megkérdezni, hogy ez lesz-e az egyik kritérium az számviteli vagy a pénzügyi ellenérz, ellenőrzés során a stadiumokba vagy játékokba történő befektetések esetében a minimális követelmény az, hogy ezt ne mindig és ne további idegen tőkéből finanszírozzák csak és kizárólag. És az is elképzelhető, hogy többet fizetnek a játékosnak, mint amennyi forgalomra szert tesznek a klubok. Tehát az egyik lehetséges megközelítés ez lehet, mielőtt arról beszélünk, hogy a játékosok fizetését hogyan korlátozzuk, azt vizsgáljuk meg, hogy milyen lehetőségek vannak egyéb forrásokra, például szponzoroktól, és ami javíthatja az egyensúlyt. Tehát milyen konkrét elképzeléseik vannak egy ilyen kritériumra vonatkozóan, hogy néhány évig arra kötelezzük a klubokat, hogy az adott kritériumokat tartsák be. Ezzel egyfajta perspektívikus célt is adnánk számukra, hogy egy versenyképesebb és egy egyensúlyosabb versenyt teremtsük meg Európában. Thank you very much. Um, thank you for coming to... Köszönöm szépen, hogy eljöttek ide ma. Van némi aggódók az önök javaslatát illetően. Szeretném megkérdezni, hogy önök miért gondolják, hogy ez így van, annak alapján, hogy nagyobb klubokat ki akarnak zálni, nagy-Britanniában és Európában is. Nem lehetne inkább a bajnokságok minőségén kompromisszumot kötni, és rávenni őket, hogy így kerüljék ki a kiskapukat. Szeretném tudni, hogy ezzel a problémával miként akarnak foglalkozni, és azt is szeretném tudni, hogy jó, nagyon, sok a nagy klub, de Európában máshol fejeztek ki fenntartásokat az önök elképzelésével szemben. Vajon mi a véleményük a legjobb tulajdonosi modellről az önök véleménye alapján, és mi a klubok tapasztalata? Köszönöm. Mrs. McLaren, ich glaube, ich habe Sie mit. McLaren eh, mondja, lehet, hogy rosszul értettem, hogy az Egyesült Királyság és Európa is, ez eh, egy kicsikét talán túl sok így, eh, Hannibal asszony, Én ehhez szeretnék kapcsolódni. Amikor a futballról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk ilyen hibát elkövetni. Nagyon örülök, hogy eljöttek és elmondták a véleményüket, amely nagyon érdekes volt. Nem akarok negatív lenni, de az önök javaslata nagyszerű a klubok legtöbbi esetében, de az is érdekelne, hogy mit mondanának a Chelsea-ről és a Manchester united United-ról, ők hogyan illeszkednek majd be a rendszerbe, és hogy vajon ez, ez a cél. Az lenne, azt szeretném tudni, hogy önök mit mondanak erről, mi történik akkor, amikor itt vannak ezek a nagyon elismert klubok, és nem mind brit, ezt el kell ismernünk, de a legtöbben azért mégis Nagy-Britanniában vannak, és ez hatással lesz a többi klubra is, amelyeknek az a célja, hogy a csúcsra jussanak, és a klubok sajnos, sajnos túlnyúlnak a saját eszközeiken, hogy ezt a célt elérjék. Az érzésem az lenne, hogy e, ebből erednek az adósságok, hogy úgy akarnak a csúcsra jutni, hogy túlköltekeznek. Ezt tudom, hogy a nemzeti legák, ligák kérdése, de nem csak nemzeti probléma, hanem európai jellegű is. Tehát önöknek jelentős szerepe van ebben. Ez a valós kérdés, amit itt meg kell oldanunk, amikor a futballról beszélünk, és az egyenlő pályákról, egyenlő esélyekről. Nagyon nehéz realista képet alkotni arról, hogy miként lehet megoldani ezt a kérdést. De hadd mondjak pozitívat is. Örömmel hallottam azt, amit önök a tréningről mondtak. Sokat beszéltünk arról, hogy az otthoni játékosok miként lehet felvenni, és hogyan lehet a klubokat arra bátorítani, hogy fiatalokat vegyenek fel, hogy miként lehet akkor, amikor idegen játékosokat vásárolnak, az azt jelenti, hogy a klubok a saját edzéseikbe kevesebbet fektetnek be, és így módon miként lehet ezt a problémát megoldani? Nem én szeretném de, eh, megoldani, de szeretném hallani, hogy önök mit gondolnak erről. Hello. the discussion is ended. Tehát akkor ezt a vitát most lezártuk, és akkor kérem Gajár úr, vagy Traverzó urakat, eh, hogy válaszoljanak. Alors, je vais commencer akkor én kezdeném, és nem a pénzügyi kérdésekkel, aztán majd a kollégám folytatja a pénzügyi vonatkozású kérdésekkel. Na most a több nemzetiségű ligákat illetően, például a Benelux ligákat illetően. Hát ez egy olyan kérdés, amely nagyon, amelyet nagyon sokat felvetnek, nem csak Beneluxra vonatkoztatva, hanem a, a volt Jugoszlávia országaira, a Skandinávia országaira, és így tovább. A mi álláspontunk teljesen világos ezzel kapcsolatosan. Tessék nekünk, számunkra javaslatokat tenni, hogyha a szövetségek, a ligák egyetértenek, akkor mi is szívesen fogadjuk a javaslataikat. Itt az európai versenyekre vonatkozólag és másra is. De mindenképpen az egyes ligákat és a szövetségeknek kell eljönni hozzánk, és ha azt javasolják, hogy több nemzeti ligát akarnak létrehozni, hát akkor ezt tanulmányozni fogjuk. Ami a helyi, a helyi ligákat illeti. Hát néhány nemzeti liga már elfogadta a szabályainkat, ugye például az angliai liga is, ugye, hogy ön az Egyesült Királyságból. Teljesen evidens, hogy a pénzügyi fair play nem igazán ezekkel a kérdésekkel foglalkozik konkrétan, de előnyei vannak annak, hogyha fiatalok képzésébe investálnak, és ugye inkább előnyös mondjuk az, hogy képzik a fiatalokat, mint hogy játékosokat vesznek. Tehát helyi szinten nagyobb lehetőséget nyújt a képzés, és nem pedig a vásárlás. De természetesen mi néha csak javaslatokkal élhetünk, nem írhatunk elő semmit, a kluboknak maguknak kell dönteniük. Hát számos megjegyzés, kérdés született a az adósságokkal kapcsolatosan, a modellekre, az amerikai modellel kapcsolatosan. Egy évvel ezelőtt William és a főtitkár John Infantino is eljött velünk az Egyesült Államokba, hogy személyesen tanulmányozzuk az amerikai modellt, a jövedelmezési modelleket. Láttuk azonnal, hogy az amerikai rendszer teljes mértékben más, mint az európai rendszer. Az amerikai rendszert hát helyezni, de Európába ez nagyon nehéz lenne, bonyolult lenne. Ugye itt 53 szövetség tagja az UEFA-nak, és vannak olyan országok, ugye, amelyek tagjai az Európai Uniónak, van, amelyek nem, körülbelül fele-fele arányban, tehát 53 szövetség a tagunk. Azt hiszem, hogy itt kevésbé lehet irányítani ilyen szempontból egy klubot. Mi nem mondhatjuk meg ugye a kluboknak, hogy ennyi, ennyi százalékkal kell, hogy a költségeiket lecsökkentsék. Tehát mi azt mondjuk, hogy a, ugye vannak bevételeik, és, és azt kell, az kell alapul venni. Természetesen a költségeket le lehet, és le is kell csökkenteni, de maguknak, a kluboknak kell mindenképpen ezt kialakítani. Itt az átigazolásokkal kapcsolatosan, a jövedelmekkel kapcsolatosan a klubok döntenek Természetesen lesznek a továbbiakban is ugye nagy sztárok, játékosok, akik hatalmas jövedelmeket kapnak, de nem igazán látjuk, hogy miért kellene ezt a rendszert betiltani. A fontos az, hogy a kötelezettségvállalásoknak tegyenek eleget. Ami ugye az adósságot illeti, mondtam, 5,5 milliárd az össz adósság, ez ugye jelentős összeg. Na most a, a rendszernek mindenképpen el kell kerülnie azt, hogy további adósság halmazt kreáljanak. Ugye, mert itt a e, kamatokat is figyelembe kell venni, ugye az adósságuk után fizetett kamatokat, hogyha az adósságait nem tudja törleszteni, akkor egy adott klub nem fog tudni részt venni a versenyeinken, mert ez nem lenne mm, igazságos. Aztán volt szó a kivételekről is, az infrastruktúrákkal kapcsolatosan. Természetesen egy mondjuk egy sportlétesítménybe való beruházás, ez egy hatalmas beruházás, és ez okozhat pénzügyi nehézségeket. Ugye, hogyha egy stadionba ruháznak be, ez adósságokat is jelenthet, a kamatokat is vissza kell téríteni, az adósságot is, és akkor ez már a költségvetési egyensúlyt érinti. A kivételek itt elsősorban az amortizálási kiadásokat illetik, vagy költségeket illetik, például a, hogyha sportlétesítményekbe ruháznak be, és akkor ezt ki, kivesszük a költségvetési szintből. Aztán utalás volt a különböző normákra, amelyek egységesek minden országban annak érdekében, hogy minden klub ugyanolyan módszer alapján működjön. Szeretném biztosítani önt, hogy ebben az értelemben a mi normáink a reporting területén teljesen konszisztensek, koherensek minden országban. Létrehoztuk ugye az el, a Független Ellenőrzési Bizottságot, nemzeteken kívüli ez a bizottság, ugyanis független szakértők a tagjai, és az UEFA adminisztrációja vezetése alá e, alatt van. Tehát ez lehetővé teszi a felügyelet teljes független alkalmazását, és ez a különböző szabályokat tehát a egyenlő bánásmód alapján mm, minden klubban megfelelően és egyenlően fogják alkalmazni. Aztán voltak megjegyzések, kérdések Angliával kapcsolatosan. Ugye Angliával kapcsolatosan volt egy olyan kérdés, hogy melyik lehetne a legjobb modell egy klub számára, egy, számunkra szerintünk nem kell egy modellt követni. Nincs, nem létezik olyan modell, amelyik jobb a másiknál, vagy egyik jobb a másiknál. Látjuk azt, hogy Európában kb. 50%-a a labdarúgó vállalatoknak, kluboknak ugye, tehát kluboknak nevezik őket, de ezek társulások, vagy szövetségek, vagy vállalkozásban működnek, akár részvényesek részvételével, és vezetik az adott klubot, valamint az adott csapatot amely részt vesz a versenyeken. Én itt úgy gondolom, hogy itt az a fontos, hogy a klub függetlenül a struktúrájától átlátható módon és demokratikus módon kell, hogy működjön, és úgy is kell működtetni ezeket a klubokat számos ö, kritérium alapján a célkitűzéseknek megfelelően az a véleményünk, hogy az új normák, szabályok bevezetése igenis kihathat a versenyek minőségére is. Ez azt jelenti, hogy a versenyek hasznot húzhatnak a szigorúbb szabályokból, az ellenőrzésből, mert lehetővé teszi a, azt, hogy egy adott időszak során fenntartható módon működjön a, a klub, működjön a rendszer, mondjuk egy évadra vonatkoztatva. Mert eddig a helyzet fenyegetett volt. A, ami a minőséget illeti. Ugye a minőség végül is adott. Ott vannak a játékosok, akik játszanak a pályán ugye most itt európai szintekről beszélünk, hogyha mondjuk valakit 5 millióért, 5 milliót kap egy évben, és a következő évben csak 3 milliót, ugye ez nem feltétlenül a minő, minőségről szól, hogyha ugyanarról a játékosról van szó. Tehát ez nem a minőséget nem lehet kétségbe vonni ilyen szempontból. A jelenlegi helyzet egy olyan helyzet, ahogy arról már ugye említést tettünk, hogy itt kisebb klubokról van szó, vagy az, nem az első vonalban játszanak, vagy az első vonalnak a hátsó helyein és ugye itt fogadások is vannak. Ugye a sporteseményekre fogadásokat is tesznek. Sok esetben a fogadások spekulatívak és irracionálisak, és nagyon jelentős kockázatot tartalmaznak. Sok esetben ugye a, a sport nem igazán a sportról szól az események, mert eh, ugye vannak bevételek, rugalmas bevételek a sporteseményektől függően. Az események eh, azonban fix események, eh, három-öt évre vonatkoztatva, és hogyha nem kapjuk meg a megfelelő eredményeket, akkor ez természetesen pénzügyi problémákat okoz. Tehát eh, arra van szükség, hogy racionális legyen a magatartás, a hozzáállás, és a sport eredményekkel kapcsolatos fogadások rövid távon eh, korlátozottak kellenek, hogy legyenek majd mert egy nagyobb stabilitásra van szükség. Mindenképpen a nagy és a közép-kis klubok közötti szakadékot mindenképpen csökkenteni kell, és ez csökkenni is fog, mert ugye a nagyoknak a nagyoknak a különböző beruházásait mindenképpen majd át kell ütemezni, vagy hosszabb távra kell ütemezni. Cső. Akkor ezzel a vitát lezárjuk. Köszönöm Traverzó úrnak és Kajál úrnak, hogy eljöttek és előadást tartottak. Reméljük, hogy amit most itt elkészítettek és kidolgoztak, végrehajtható is. És hogy ezeket a javaslatokat majd ellenőrizni is fogják, mégpedig egy független testület révén, ami szintén nem egyszerű. Kreuzmann úr és Lange asszony is eh, utalt már arra, hogy milyen adatokat veszünk figyelembe, milyen finanszírozásokat vizsgálunk, hogyan ellenőrizzük ezeket. Óriási munka áll előttünk, illetve önök előtt, de biztosíthatom önöket a felől, hogy a kollégáink ezt komoly érdeklődéssel fogják kísérni, és reméljük, hogy az önök, illetve a mi és a játékosok a kisebb klubok érdekében ezek a dolgok előbb-utóbb megvalósulnak, ha nem is a jövő évben, de fokozatosan az elkövetkezendő tíz évben. Tehát köszönöm szépen, és akkor rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Következik a hatos napirendi pont. Hol van a Belett úr? A das jetzt már jön? Wir kommen. Ciao. Can I ask everybody? Szeretnék mindenkit megkérni, hogy akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra. Okay. So, we, we Tehát akkor a hatos napi rendi pont következik közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban, kettős rendszer, a kettős rendszer jövője. Vellet Ivo úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretném bevezetni ezt a témát, nem, akarok, nem akarom megismételni, amit már az előző eszmecsere során elmondtam, annak érdekében, hogy több időnk legyen a vitára. Először is szeretném megemlíteni, hogy az elmúlt hetek során számos érdekelt féllel találkoztunk, a lista egyébként az anyagban megtalálható. Másodszorban már volt egy előzetes, nagyon eredményes megbeszélés az összes frakció árnyék jelentéstevőjével, ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy minél több inputot összegyűjtsünk a frakciók részéről, hogy minél szélesebb, átfogóbb platformot tudjunk kialakítani ebben a témakörben, konstruktív módon. Két dolgot szeretnék felvetni, elnök asszony. Emlékeztetnék először is a jelentés körére. Mire vonatkozik a cím, Fontos hangsúlyozni, hogy itt a kettős rendszer jövőjéről van szó. A kettős a közszolgálati, illetve a kereskedelmi média kettősségét jelenti. Ez Európában, illetve az Egyesült Államokban teljesen másként működik. A kettős rendszert mi támogatjuk, mégpedig azt, hogy a közszolgálati, illetve kereskedelmi műsorszolgáltatók között megfelelő egyensúly alakuljon ki. Szeretném e, e, felhívni a figyelmüket a kollégák által a tanácsban elfogadott javaslatokra, ezt mi alapul vehetjük. Az EU minden tagállama egyértelmű iránymutatókat fogadott el a közszolgálati műsorszolgáltatók szervezeti felépítésére vonatkozóan. Ezek az iránymutatók a függetlenségre vonatkoznak, a közszolgálati műsorszolgáltatók esetében, ami nagyon fontos, és ez szorosan kapcsolódik a hosszú távon garantált finanszírozáshoz is hiszen ennek kell elősegítenie a hosszú távú tervezést. Minden tagállam tehát elfogadta ezeket az iránymutatókat a tanács keretében. Nem a jelentéstevők nem akarják, nem akarnak beleavatkozni a nemzeti hatáskörökbe. Tisztában vagyunk az amsterdami jegyzőkönyvvel, ami hangsúlyozza a szubszidiaritás elvét, és azt, hogy ez az ügy elsődlegesen nemzeti hatáskörbe tartozik. Ezt mi nem akarjuk megkérdőjelezni. Minden esetre úgy véljük, hogy az Európai Unió feladata nem csak a túlkompenzáció esetében a közbelépés. A parlamentnek figyelembe kell azt is vennie, meg kell vizsgálnia azokat az eseteket is, amikor elegen, elégtelen a finanszírozás, illetve nem érvényesül megfelelő módon a közszolgálati műsorszolgáltatók esetében a függetlenség. Ezek a problémák számos tagállamban megfigyelhetők. Mi természetesen, és egyébként erre is utal a cím, szembe kell, hogy nézzünk azzal is, hogy a digitális médiapiac rendkívül töredezett, rengeteg szereplő van ezen a piacon, vannak nagy szereplők, most nem a hagyományosok, hagyományos műsorszolgáltatókról beszélünk, hanem a távközlési szolgáltatókról, search engine-ekről, különböző internetes platformokról. Tehát ez egy ha nem is teljesen új világ számunkra, de minden nap, napról napra fejlődő, vagy egyre inkább szélesedő kört jelent. Ez egy új környezet, aminek keretében a hagyományos szereplők majd, hogy nem teljesen kiszorultak. És mindez egyre nagyobb ellenkezést vált ki a közszolgálati műsorszolgáltatók, a honlapok, az internet, illetve magaz, magazin és újság kiadók között. És ez a jelentés egyik fontos kihívása, de nem csak a jelentés előtt, hanem a médiapolitikusok előtt álló kihívás is, hogy hogyan tudunk egy együttélési modellt kialakítani, ami kiegyensúlyozott a közszolgáltató, kereskedelmi műsorszolgáltatók, illetve az írott sajtó kiadói között, valamint az internet között, hogyan lehet ezt fenntarthatóvá telt, ezt a média modellt az interneten. Itt nem akarok most a bizottság tavalyi közleményére utalni az állami támogatásokra vonatkozóan, ami egyébként nagyon fontos eleme a vitának. Tudjuk, hogy amikor a közszolgáltató, műsorszolgáltatók új tevékenységet akarnak indítani a digitális világban, vagy az interneten, akkor ezeket egy előzetes vizsgálatnak kell alávetni. Természetesen a jelentéstevőnek nem szándéka, sem a szakbizottság szándéka, hogy a közleménnyel kapcsolatos vitát újra indítsuk. Nyilván ez nem lehet a célunk ebben a saját kezdeményezésű jelentésben. Rátérve a javaslatokra, és a jövőbeni ajánlásokra. Először is azt kell mondanom, hogy a az egységes megoldás, ami mindenkire ráhúzható, nem működik. Németországban, az Egyesült Királyságban vagy Belgiumban teljesen más a helyzet, mint mondjuk Szlovákiában, Romániában, Görögországban, tehát testre szabott megoldásokat kell találnunk az egyes helyzetekre. Most konkrétabban, és nem akarom felolvasni természetesen az írásos anyagot, hiszen ezt már kiosztottuk az állásfoglalás tervezetet e-mailben és papíron is, de két-három konkrét elemet szeretnék kiemelni az állásfoglalás tervezetből. Ezt szeretnénk önökkel megvitatni a következő hetekben. Először is a 8-as és a 9-es pont. Itt arra emlékeztetjük a tagállamokat, hogy milyen kötelezettségeket vállaltak az európai standardok vonatkozásában a közszolgáltató, közszolgáltató műsorszolgáltatás területén itt ajánlásokat és iránymutatókat fogadtak el a tagállamok a tanács keretében. Tehát arra kell sarkalnunk a tagállamokat, hogy ezeket az elfogadott kötelezettségeket a gyakorlatba is átültessék. És a második eleme, amire rátérnék, az önök hozzájárulásával, hiszen itt most még csak egy tervezetről van szó, felkérnénk a tagállamokat és a bizottságot, hogy egyértelmű felhatalmazást adjon egy európai megfigyelő központ létrehozására, amely ellenőrizné az egyes tagállamok közszolgáltatóit, hogy mennyiben tartják be a tanács által elfogadottakat. Itt most igyekszem fontossági sorrendben haladni, és nem mindent felolvasni. A második elem, amit szeretnék itt vitára bocsátani ma délután, az nem más, mint hogy az összes érintett felet a digitális világban arra kellene ösztönözni, hogy működjenek együtt. Számos példája van már ennek, számos egyet, együttműködési forma működik, például a BBC esetében, ahol az audiovizuális tartalom és az írásos, vagy az írott sajtó hogyan cserélnek sajátok között hogyan cserélődnek anyagok, tehát ezt mindenféleképpen egy üdvözlendő, jövőben is járandó út. Tehát egy kezdeményezést kér, kéne javasolni, nem jogalkotásra gondolok persze, hogy a különböző szereplők működjenek együtt. Az audiovizuális tartalom cseréje terén. Ehhez figyelembe lehet venni az EU, illetve az EU-n kívüli modelleket és bevált gyakorlatokat. Én ígértem, hogy nagyon rövid leszek, elnök asszony, tehát most már akkor be is fejezném, de még végezetül annyit, hogy el kéne kerülni a jövőben, és reméljük, hogy ebben a parlament segíteni tud. Tehát el kell kerülni, hogy megosztottság alakuljon ki, egy digitális megosztottság, hogy egyrészt vannak, akik hozzáférnek, gondolok itt polgárokra, az internethez, mások viszont nem férhetnek hozzá az internetes információhoz. Tehát ezeket a digitális megosztottságokat mindenféleképpen el kell kerülni. Minden polgár számára tehát lehetővé kell tenni a hozzáférést, és ez rendkívül fontos. Lezárásképpen csak idézném a szakbizottság asszonyát. A kettős rendszer soha nem statikus végeredmény, hanem egy állandóan változó valami. ez nagyon fontos számunkra, mint a médiáért is felelős szakbizottság számára. Köszönöm szépen, Belet úr. Körkap úr először. Very much. I'm a little disappointed. Köszönöm, kicsit csalódott vagyok, hogy az szakbizottság elnök asszonynak el kellett mennie, mert pont az ő válaszára voltam kíváncsi. Érdekes volt, hogy a kollégám Britanniára és az egész, és Európa többi részére hivatkozott. Hogyha megértjük azt, hogy mit, ez mit jelent, akkor csak nézzük meg az Eurovíziós Dalfesztivált, múlt héten mindenki látta, amely megmutatta, hogy Britannia elkülönül Európától, ebben nagyon sok jó érv van. Először is szeretnék gratulálni kollégámnak kiváló munkadokumentumáért. Nem akarom elárulni, hogy hány éves vagyok, de éltem azokban az időkben, amikor a kereskedelmi ö, televíziósnak ö, harcolnia kellett a hullámhosszért. Én magam egy kis kereskedelmi csatornánál dolgoztam Nagy-Britanniában, és még mindig egy olyan hálózatnak vagyok elnöke Észak-Kelet-Angliában, amely kisebb területet fed le, mi e, e, azokat a kalózhajókat támogattuk, amelyek a e, tengeren hajóztak, és ahol fiatalok próbáltak saját hullámhosszat nyerni, versenyve az unalmas nemzeti csatornákkal. Most pedig elfogadjuk azt, hogy a közszolgálati csatornák nagyon fontosak, mindaddig, amíg olyan gyógyszert adnak nekünk, amelynek jó az íze. A kollégám helyeset mondott, amikor azt mondta, hogy a, egy, egy megoldás nem, fe, nem felelhetett mindenkinek, hiszen mindenki máshonnan indul. Egyes országokban a kereskedelmi csatornák nagyon fejlettek, más, ország, más országokban kevésbé, és a kereskedelmi csatornákra gyakorolt pénzügyi gazdasági nyomás egyre jobban növekszik, hiszen egyre nagyobb a verseny, a, és a ö, reklámból szerzik meg a megfelelő forrásokat. A közszolgáltatók pedig olyan területeket nyernek, ahol nem igazán felelnek meg a követelményeknek, más szóval olyan területeken, amelyeket a kereskedés csatornák is kiszolgálhatnának, de ahol versenyezni kell, e, mert a státuszt jelent az, hogy bizonyos dolgokat ők irányítanak. Óvatosan kell bánnunk e, azzal, hogy ez miként alakul. Van verseny a közszolgáltatók és a kereskedelmi csatornák között nagyon sok területen, jogos, jogos területeken is, de óvatosan kell a kérdést meghatároznunk, Hadd had beszéljek most az újabb piaci belépésekről. Vannak kereskedelmi csatornák, amelyek saját problémáikat úgy írták le, hogy az jelenlegi rendszer akadályozza meg őket. Nekem úgy tűnik, hogy semmiképpen nem kell korlátoznunk az új belépőket, akkor, hogyha munkájukat az engedélyző hatóság a közszolgáltatás érdekében írja le. Én amiatt aggódom, hogy Nagy-Britanniában és talán Európában is sokan küzdenek a digitális rádió és nem digitális programok lehetőségeiért. Nem igazán emlékszem a Magyarország 56-os helyzetre, de nagyon emlékszem a 67-es prágai eseményekre, amikor a közszolgáltatási csatorna elfoglalása volt az egyetlen módja annak, hogy a világ, világgal tudassuk, hogy mi történik. Most amiatt aggódom, hogy a digitális ö, műsorközlés bár átláthatóbb, mégis korlátozza az embereknek azt a képességét, hogy teljes képet alkothassanak a világról is és remélem, hogy itt most nem beszélünk technikai kérdésekről, de beszélünk az alapvető szabadságakról, A szabad rádió, amely a 60-as években támogat, amelyet én támogattam, és most sokkal inkább támogatok, és végül szeretnék más területekről is beszélni, mi a médiát illetően. Nagyon fontos megvizsgálni a internet kérdését, az internet szolgáltatás kérdését. Igen, van itt egy prioritás, de nem szabad azt elérnünk, hogy az internet csak privilegizált vagy földrajzilag jobb helyzetben lévő szektoroknak legyen elérhető. Hogyha valós hozzáférhetést akarunk nyújtani a széles, sávszélességű internethez, akkor ezt el, egész Európában lehetővé kell tenni. Yorkshire-ben jelentős program zajlik most azért, hogy széles sávú lefedettséget nyújtsunk a vidéki területeknek, olyan területeknek, amelyek korábban nem fértek hozzá az ilyen szolgáltatáshoz, és remélem, hogy ez a példa bátorít másokat is, hogy így járjanak el. Um, nem akarok most tovább menni, de még annyit szeretnék elmondani, hogy mennyire támogatom azt az igényt, hogy bizonyos kérdéseket hangsúlyozunk ebben a jelentésben, az, hogy különbözők a rendszerek, és mindegyiket fel, fel kell mérni azért, hogy mindegyik virágozhasson, és nem szabad egyeseket korlátozni, hanem mindegyiknek lehetővé kell tenni a sikerességet, és meg kell vizsgálni a közszolgáltatóknál, hogy vajon valóban e, hozzáadott értéket közvetítenek-e, ahelyett, hogy csak megismétlik azt, amit a kereskedelmi csatornák is nagyon jól elvégeznek. Köszönöm. kollega Köszönöm szépen Kérkap úrnak. Személyesen el kell mondanom, hogy én Finországról és Európáról beszélhetnék, úgy, ahogy mások azt megtették, mondjuk ugye az Egyesült Királyságról és ö, Európáról, mert van sok közös vonás. Tovább, mi felszólások? Well, uh, let me start by uh, also congratulating. Én is hadd gratuláljak a menetúrnak. a állásfoglalás tervezetért, amely nagyon kiegyensúlyozott és nagyon kiváló. Következtetésként azt szeretném elmondani, hogy ö, nagyon megfelel ennek az én jelentésem az európai közféráról. Szeretném aláhúzni, hogy egyetértünk az alapvető kérdésekben. Van egy pár kérdésem. Tisztázást igényel egy-két megjegyzés Például a 9-es pont, amelyre ön, ön is hivatkozott, ne, nagyon egyetértek a fontosságával. Strasbourgban meg tudtam látogatni azt az audiovizuális megfigyelő központot, és ön is tudja, hogy tettem néhány javaslatot az én jelentésemben az ő feladatokat illetően is. Az egyetlen kérdés itt az, hogy amikor ön a mandátumról beszél, e, ennek a megfigyelő központnak a felhatalmazásáról. Milyen szabványokra hivatkozik ön, és lehetne azt javasolni, hogy ez az audiovizuális megfigyelő központnak más feladata is legyen, nem csak a e, közszolgáltatók e, forrásainak monitorozása, ahogy Kirkhope úr is említette, hogy vajon az ilyen közszolgáltatók teljesítik-e azokat az elvárásokat, amelyeket mi feléjük támasztok. Ez volt az egyik első kérdésem, a második pedig a 14-es pontra vonatkozik, amikor az ön a különböző érdeket felekről és azok együttműködéséről beszél, tisztázni kellene a, az együttműködést mégis mi az ön szándéka akkor, amikor ezt hangsúlyozza? Miért nem beszél, fogalmazunk konkrétabban? Köszönöm. Paljon szerzit. Köszönöm szépen. Viszkasszony. Köszönöm szépen Bele úrnak. Nagyon sajnálom, hogy ez csak ma kaptuk meg, hiszen ez egy kiváló alap a további vita számára. Számos pontról már szó volt korábban is egyéb szinteken, vagy egyéb témakörökben. Mi, mit látok én problematikusnak a megfigyelő központtal kapcsolatosan? Szerintem a tagállamoknak a körmére kéne nézni, hogy egy valóban független közszolgálati rendszert fenntartanak-e. A parlament vagy az EU részéről nem lenne helyes, hogyha egy megfigyelő központot bíznánk meg olyasmival, olyasmivel, ami nemzeti szintre tartozik. Tehát nem kéne ezeket a dolgokat összekeverni, és végig kéne gondolni, hogy egy ilyen audiovizuális köz, megfigyelési központ milyen feladatokat lásson el. Van egy európai központ, ami elkezdene tartalmakat vizsgálni, amelyek egyébként nemzeti szerződések alapján történnek, tehát szerintem ez nem lenne helyes, és jó lenne, hogyha nem kereskednénk olyan helyen, ahol semmi dolgunk nincs. Nagyon fontos leszögezni, hogy egyes országokban nem a túlkompenzálás jelent problémát, hanem éppen az ellenkezője, tehát az alulfinanszírozás. Spanyolországban, Franciaországban például itt a jövőben már nem lesz reklámfinanszírozás, reklámforrásból történő finanszírozás, pusztán adókból finanszírozák majd a közszolgáltat, közszolgálati ö, csatornákat. És ez már egy állami befolyást is lehetővé tehet, és akkor ez esetleg a politikai többség befolyását is eredményezheti. Tehát ezt valahogy európai szinten kellene tisztázni, hogy a finanszírozás ezen módja helyese vagy sem ha a tagállamoknak azt mondjuk, hogy a műsorszolgáltatókat észszerű finanszírozással kell ellátni, hogy a céljuknak megfelelhessenek, akkor az EU bizottság nem mondhatja az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján, hogy így nem lehet finanszírozni őket. Mert akkor a műsorszolgáltatás finanszírozása kapcsán mindig beleszaladunk az állami támogatás problémájába vagy kérdésébe, és az elmúlt évben ez is már felmerült. Viszont akkor esetleg azt a kockázatot vállalnánk, hogy a kereskedelmi médiák kezdenek el panaszkodni. Tehát Ennyit. Körkop úrnak válaszol, hogy így a dolog nem maradhat. A tagállamok feladata, hogy a közszolgáltató műsorszolgáltatás szabályait rögzítsék. Ez szerepel az amsterdami jegyzőkönyvben, és ez van Németországban és más is, hogy itt nem csak arra vonatkozik a szabály, hogy a magán csatornák mit nem tehetnek, Ennél szélesebb körű a szabályozás. A közszolgáltatók nem tölthetnek be egy hiánypótló szerepet pusztán. Ennél sokkal fontosabb társadalmi szerepük van a tájékoztatás terén, illetve a média pluralizmus megőrzése vagy biztosítása terén, tehát nem egy ilyen hiány vagy résbetömő szerepet kell nekik csak szánni. Rengeteg jó példa van Németországban, például a hétvégén ennek láttuk a példáját, ahol az ARD, mint közszolgáltató, és a Pro 7-es, mint kereskedelmi csatorna együtt közvetítették az Eurovíziós versenyt Léna szereplését. Tehát az ilyen rendezvények nagyon jó példát szolgáltatnak, és mindkét oldal részéről ezek szerintem igen komoly fantáziát jelentenek. Ezzel tisztában kell lennünk, és akár közszolgáltató, akár kereskedelmi csatornáról van szó. Szerintem a versenyt ők nem élik meg annyira súlyosan, mint ahogy mi itt esetleg beállítjuk. Ezt tehát végig kéne gondolni. És észszerűnek gondolnám, hogy szerintem ilyen kezdeményezéseket kellene támogatni itt Európában, minél nagyobb részvétellel, és ezzel az észszerű együttműködést szolgálhatnánk a demokrácia szempontjából ilyen fontos intézmények kapcsán. Köszönöm szépen. Szibiszki úr. Én is szeretném eh, megköszönni Beled úr igen izgalmas és gondolatébresztő anyagát. Annak ellenére, hogy ezt túl gyorsan nem tudjuk majd eh, elfogadni. Ez egyelőre egy munka, dokumentum, amit esetleg talán érdemes lenne felülvizsgálni, ugyanis az audiovizuális médiák területén a közlemény egy komoly, egy teljesen új helyzetet teremtett. Egy példát szeretnék ennek alátámasztására említeni. Nagyon fontos, hogy ne maradjon egy lefedetlen rés. Ez egy fontos cél. Ami a digitális médiát illeti, ezek csak elmélyítik a kommunikációs megosztottságot a társadalomban, társadalmakban. Tehát a, van egy olyan terület, ahol viszont az analóg tévé nem működhet. A bizonyos magasságot meghaladó antennák esetében egy speciális antennával felszerelt tévé más lehetőségeket kínál. Ez egy óriási előre lépés. Sokan a az analóg készülékeken vesznek digitális műsorokat, mert a digitális berendezések egyelőre még túl drágák. Tehát a pénztől függ, hogy ki milyen készüléket üzemeltet. Más a helyzet egy 3000 euróval többek kerül készüléket venni, ami az internetes hozzáférést is lehetővé teszi, de ez túl sokba kerül. És ezt nem mindenki tudja könnyen megengedni magának. Tehát Korábban sok olyan készüléket vásároltak, amihez nem kellett külön antennát üzemeltetni, vagy kábel csatlakozással működtek. A magán, a kereskedelmi tévék esetében ez egy komoly, komoly konjunktúrát eredményezett. Mert úgy tűnt a nézők számára, hogy ez nem kerül semmibe. Tehát a kommunikációs egyenlőség biztosítása érdekében ezt mindenféleképpen hangsúlyozni kell. Ezt akartam csak elmondani, hogy óriási különbségek vannak, és ezeket egyik napról a másikra nem lehet megszüntetni. Minden tapasztalati tény erre utal. ami pedig az ellenőrzéseket, a felvizsgálatot illeti a nyolcas ponttal kapcsolatosan, itt én nehézségeket látok. Ezeket nem nem látom át, hogy ki fog dönteni, illetve kit kell értékelni. Minden esetre a felülvizsgálat, és ez természetesen nem cenzúrát jelent, helyett inkább egy európai kutatóközpontot kellene létrehozni, ahol minőségi összehasonlításokat vagy elemzéseket lehetne végezni. A kutatás és a tartalom ellenőrzése vagy felülvizsgálata, ez mindenféleképpen lehetővé válna, és még egyszer nem cenzúrára gondolok. És fontos a különböző fejlemények minél jobb megismerése is. Végezetül pedig a digitalizálás lehetőséget fog kínálni a regionális műsorszolgáltatásra is. És szeretném tudni, hogy ezt hogyan lehetne az ön véleménye szerint bevonni. Németországban ez viszonylag egyszerű, hiszen a regionális szinten vannak közösségek vagy helyi szolgáltatók, de ezeknek a száma csökken, és nagyon sajnálatos, hogy csak nagyvárosok rendelkeznek helyi szolgáltatókkal, műsorszórókkal, kisebb városokban ilyesmi nem működik. Mert ők csak reklámból tudnak megélni, és egy kisvárosban ennek korlátozott lehetőségei vannak, vagy legalábbis nem biztosít kellő bevételt. Tehát nem lehetne megvizsgálni, hogy a digitális technika bevezetésével esetleg végig lehetne gondolni a közösségi műsorszolgáltatást hogyan lehetne lehetővé tenni. Köszönöm szépen, a alelnök úr, hani asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt hiszem, hogy már nem ö, kettős a rendszerünk, már sokkal több, mint kettő, a, két ö, szereplőnk van. Beszéltünk a kereskedelmi televíziózásról, de ö, azonban van az internetről, mert nem beszéltünk eleget, nem merítettük ki ezt az egész témát a jelentésben. Az internetnek hatalmas a, a hatása a kommunikáció szempontjából. Európában ugye a kereskedelmi televíziózás kevesebbet hoz a, a, a konyhára, úgymond, kevesebb a bevétele, mint a, az internetnek. Tehát egyre inkább online ö, kommunikálnak az emberek. Azt hiszem, hogy éppen ezért egy reális vitát kell elindítani, és figyelembe kell venni, hogy mi is történik az interneten. Ugye a széles sávok javítása, ez, ez önmagában is működik, megy tovább, de az internetről kellene beszélnünk. Körköp úr utalt a régi dolgokra, és amikor négy csatorna volt az Egyesült Királyságban, akkor is mindenki ugyanazt a csatornát nézte. Mindenki ugyanazt a műsort nézte, és másnap erről beszéltek. Úgyhogy most már ez így nem létezik. Sok, nagyobb a töredezettség a médián belül is. Viszki úr is említette azt, hogy mm, hány csatornát lehet nézni. Én azt hiszem, hogy kb. 250 csatorna hozzáférésem van, de azt látjuk, hogy egyre nagyobb a választási lehetőség, a választék és arról azt kellene megnézni, hogy a közszolgálati televíziózásnak és műsorszolgáltatásnak mi is a szerepe ebben a keretben, mind ebben az információ átadás hogyan is realizálódik, mi is történik egyáltalán a műsorszolgáltatás területén, aztán az online információ átadás területén. Erről azt hiszem, hogy nem sok utalás van a jelentésben. Az, az internet tehát egyre inkább, internet használat egyre inkább nő, növekszik, egyre több információt kapnak az emberek, és amikor a közszolgálati tele, műsorszolgáltatásról beszélünk, akkor nem szabad részrehajlóan tanulmányoznunk ezt a témát. Tudnunk kell, hogy miről is beszélünk. A média tulajdon jogokról is beszélni kell, ugyanis Európában nagyon néhány nagy média koncentráció létezik, és ez kihat a demokráciára is. Nagyon komoly kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt az egészet felügyelni, ellenőrizni, monitorizni. Többet kellene tudni arról, hogy hogyan képzeljük el a jövőben, hogyan fog ez működni. Nem tudom, nem igazán tudom, hogy euró, EU e szinten e, rá, lehet valami, rá lehetne valamit erőszakolni az egyes tagállamokra. mindenképpen e, foglalkozni kell számos nagyobb témával ebben a jelentésben. Természetesen megköszönöm Beletúrnak ezt a jelentés, tehát elmélyült vitát is, és a, erre továbbiakban is szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalásokat. Vissza szeretnék térni arra, amit Biszki úr mondott. Különböző rendszerek léteznek, ilyen fizetéses rendszerek, közszolgálati rendszerek, és így tovább. De Finországban is létezik a fizetéses rendszer, de sokan egyszerűen nem fizették a díjaikat, aztán kétségbe vonták az egész rendszert, és most ugye az a kérdés merül fel, hogy hogyan is járjunk el. Most már akár a választási kampányokban is e témával foglalkoznak. Most visszaadnám a szót Beletúrnak. Uh, thanks very much. Köszönöm, elnök úr. Nagyon hasznos javaslatot hallottunk. Próbálok röviden reagálni ezekre, de hadd eh, válaszoljak néhány kérdésre hollandul. Ami A 9 pontot illeti, és a bizottság eh, felkérését illető javaslatot, hogy eh, hollandul kell folytatnom, elnézést kérek. Ez tehát eh, azt javasolja, hogy a Strasburgi Megfigyelő Központ Na, tehát bízzuk meg azzal, hogy figyelje meg, hogy mi történik a tagállamokban. A szándék persze nem az volt, hogy egy nagy testvér jellegű ellenőrző rendszert építsünk ki, egyáltalán nem. Uh, niet alleen meneer Lukkegaard, maar wij zelf ook hebben al een bezoek gebracht aan de European Observatory. Uh, Trouwens, een zeer, zeer waardevol onderzoeksinstelling. Dat is een netwerk van verschillende nationale on onderzoeksinstellingen. Waar Tehát a, egyfajta ö, nemzeti kutatóintézetek hálózatára lenne szükség. Az Európai Bizottság az érintettekkel, a szereplőkkel és a megfigyelő központtal együttesen venne részt ebben. És így egy hidat teremthetnénk, a mi hatáskörünk, illetve az Európai Unió hatásköre, illetve az Európa Tanács között. És hogyan lehetne ezt megvalósítani? Itt számos hasznos javaslat született már, amelyeket támogathatunk. És még a következőt szeretném elmondani. Az egyik legfontosabb kiinduló pontja a jelentésnek és Pak asszony javaslatának a az volt, hogy egyes tagállamok közszolgáltatói nagyon nehéz helyzetben vannak. De ezeket nem neveztük meg egyenként a jelentésben, ugyanis nem tudjuk, hogy hova fut ez majd ki. Belgiumot említették, de például megemlíthetjük Magyarországot, vagy Nagy-Britániát, Olaszországot, és egy sor egyebet is. És el kéne kerülni, hogy itt külön kiemeljünk egyes tagállamokat, és kritikával illessük, mert ez csak egy zsákutcába vezet. Éppen ezért strukturális megoldásra kellene törekednünk. Egyes tagállamokban a helyzet meglehetősen eltérő, és egyes tagállamokban van túlzott a finanszírozás, más, másút a közszolgáltatók alulfinanszírozottak, gyakorlatilag oly módon, hogy a csőd szélére sodródtak. És ezt a két helyzetet körültekintően kell kezelni. Teljesen joggal utalt Éva arra, hogy a verseny szabályok kapcsán is figyelembe kell venni ezeket az alulfinanszírozási helyzeteket a közszolgáltató, műsorszolgáltatók esetében. Éppen ezért mondtam azt, hogy nem lehet egyetlen egy megoldásban gondolkodni. Viszki úr említette az esetleges kockázatokat, illetve a digitalizálás lehetőségeit, hogy hány csatornára lehet rákapcsolódni, akár egy személyi számítógéppel. Tehát már most is műk- létezik ez a kettős rendszer a digitális összefüggésben. De tisztában kell lennünk azzal, hogy itt egy ilyen több szereplős, több médiás rendszer működik. A digitális megosztottságot vagy különbségeket valóban meg kell szüntetni, hogy mindenki, akárhol él is az Európai Unióban, vagy milyen szociális helyzetben van, maximálisan hozzáférhessen lehetőleg a legalacsonyabb ár mellett mégpedig minimális nehézségek mellett. Ami pedig a média tulajdon viszonyait illeti. Ez is egy nagyon fontos kérdés a kettős rendszer jövője szempontjából. A 12-es pontban én kifejezetten említem az átláthatóság fontosságát a tulajdonviszonyok kapcsán. esetleg egyes tagállamokban a keresztulajdonlást is figyelembe lehet venni, megvizsgálva, hogy ez mennyire optimális. Köszönöm tehát a javaslatait. Egyébként az is nagyon helytálló volt, amit a Google-ről mondott, ez is nagyon fontos, hiszen a Google komoly nyomást gyakorol a reklám piacra. Az internet tevékenységből lényegesebb, kevesebb bevétel származik, nem csak a közszolgáltatók, hanem a, az újságok számára is. Tehát ezzel is számolnunk kell. Az euró, illetve a különböző kereső rendszerek részéről gyakorolt nyomás tehát óriási. Ezért vettünk fel egy javaslatot a szövegben, hogy erre is oda kell figyelni, és felkérjük a bizottságot, hogy közösen dolgozzunk ki egy kezdeményezést ezzel kapcsolatosan. Biszki úrnak még egyszer szeretném aláhúzni annak fontosságát, hogy ez a jelentés a jövőben is meg kell, hogy állja a helyét. Éppen ezért fél évente felül kell vizsgálni, mindig az adott helyzetnek a tükrében megvizsgálni, hogy milyen további lépésekre, intézkedésekre van szükség, hiszen a digitális piac rendkívül gyorsan fejlődik, és ezzel lépést kell tartanunk. Nem, remélem, hogy minden kérdést megválaszoltam, de amennyiben nem, akkor kétoldalú alapon is bármikor készen állok, hogy a javaslatokat együttesen tovább fejlesszük. Köszönöm. Köszönöm szépen a választ. Most pedig a bizottság képviselője. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság is üdvözli a jelentés tervezetet, amelyet Beletúr készített elő. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól időzített, jó, jó kiegyensúlyozott jelentés. Már volt néhány előzetes véleményünk, megjegyzésünk a jelentés tervezettel kapcsolatosan. A az állami közszolgáltatási műsorszolgáltatás kapcsán a jogszabályok alkalmazása nincs ellentmondásban a kettős rendszerrel, sőt feltétele a, ennek a rendszernek a kereskedelmi televíziók nagyon nehéz, nagyon nagy nehézségek között vannak jelenleg, éppen ezért a verseny nagyon fontos. A, a, nagyon fontos ebben a kettős rendszerben, hogy támogassák az állami műsorszolgáltatókat. Nagyon jó kérdést betett fel Hannibal asszony, és itt számos különböző platform létezik, de ezt a kettős rendszert jól használhatjuk. De vannak az államilag támogatott műsorszolgáltatók, és van számos kereskedelmi jellegű kezdeményezés mindenképpen felül kell vizsgálni az érintett felekkel a közleményt, mindidáig a, a, mind a kereskedelmi, mind pedig a közszolgálati műsorszolgáltatókkal párbeszédben voltunk. Ők is foglalkoznak sokat az új internet szolgáltatásokkal, őket is fenyegeti természetesen a, az új fejlemények sorozata. Éppen ezért nagyon fontos nem, ezt nem elfelejteni, ha a kettős rendszerről beszélünk, aztán ott van a monitoring rendszer. Azt hiszem, hogy fontos hangsúlyozni az, hogy a szerződés és elsősorban a közszolgálati műsorszolgáltatásról szóló külön protokoll alá húzza az, hogy a tagállamoknak kell, és az ő hatáskörük, hogy rendezzék ezt a ezeket az új szolgáltatásokat, és ebben a keretben lehetőség van új szolgáltatások beindítására. De alá kell húzni, hogy ez a szubszidiaritás elvéhez tartozó terület, de lehetőség van arra, hogy legyen egy testület, amely dönt arról, hogy milyen szinten kell biztosítani a közszolgáltatási műsorszolgáltatást juttatást. És egyes tagállamokban elképzelhető az, hogy kisebb lesz ez a közszolgálati ö, műsorszolgáltatás, mint másokban. És ez nem jelenti azt, hogy az egyik rosszabb, mint a másik. A megfigyelő központtal kapcsolatosan itt egy ö, a, az Európa Tanácsnak egy részleges ö, szabálya, normája, tehát az Európai Unióra, terjesztették ki részlegesen a megfigyelő központtal kapcsolatosan semmiféle mandátumot nem adhatunk nekik, tagjai vagyunk a vezetőségnek, és a vezetőség tagjainak kell dönteni arról, hogy mi is a megfigyelő központ hatásköre fel, mindenképpen növelni kellene a feladatait a megfigyelő központnak, új szolgáltatásokat kell kialakítani. A tagok között ugye nem EU-s tagállamok is vannak, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Volt egy meghívás, amelyet a bizottsághoz intéztek, természetesen a végleges jelentésben erre is utalunk majd. Szeretném még azt is aláhúzni, hogy mennyire fontos a szolgáltatók tulajdonjogaival kapcsolatos probléma, ugye a kettős rendszerben, tehát a pluralizmust is biztosítani kell, és a többségnek kell elfogadnia a ez ezzel kapcsolatos rendeletet. A média pluralizmus különböző területén az átláthatóságot kell biztosítani tulajdonjogi szempontokból is. a NGO-knak kell vizsgálniuk ezt a helyzetet. Végül pedig, ami a a jobb, legjobb gyakorlattal kapcsolatos folyamatokat illeti a ö, digitális agenda Európa számára című dokumentumra szeretném felhívni a figyelmet, ezt az Európai Unió már elfogadta. Ebben az agendában van egy ellem, amely arról szól, hogy egy zöld könyvet készítsenek el az audiovizuális munkával kapcsolatosan a kreatív témákkal kapcsolatosan, és ezt is meg lehetne majd vitatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, hát akkor lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. A következő ülésen júniusban is ö, majd ö, visszatérhetünk erre mind a németek, mind a finnek, ugye pontosak vagyunk, és térjünk át a következő napi rendi pontra. Következik az eszmecsere a Nemóval, ez az Európai Múzeumok Hálózata. Egy olyan hálózatról van szó, amelyet bemutatnak majd most itt a NEMO képviselőinek adom majd meg a szót. Üdvözlöm a képviselőt, Elizabeth Petrusszán Strukkel, nek adom meg a szót. Ő a hálózat elnöke, és Mark Taylor is átveszi majd tőle a szót. Mindkettőjük 10-10 percet kapnak, aztán következik a vita. Petrus Szakujel asszony a szó. Thanks a lot to the... Köszönöm szépen a Kulturális Szabbizottságnak, hogy a Némo végrehajtó tanácsának képviseletében elérhetünk ide, és köszönöm szépen a tiszteletre méltó képviselőknek is, hogy elmondhatjuk problémáinkat, mert biztosak vagyunk abban, hogy a kulturális örökséget hangos, erőtesen kell képviselni Európában. A múzeumokat, az irattárakat képviselni kell, e, mert a közszolgálatában állnak. A Nemo több mint 30 ezer európai múzeumot képvisel. 1992-ben alapították, független múzeumi hálózatként, és hasonló testületek vettek részt benne az Európai Múzeumi Közösség képviseletében 32 tagállamban idén. Hmm, már 32 országból vannak tagjaink. A múzeumi szövetségek végzik, nagyon kis pénzügyi támogatással végzik el a munkájukat, nagyon sokat, sok munkát pedig az önkéntesek végeznek el a bizottság és a NEMO kulturális programjának támogatása révén, amely évente 60 ezer euró, euróra rúg, így tudjuk képviselni az Európai Múzeumok akaratát. Miként lehet hangot adni az Európai Múzeumoknak? A NIMO által nyújtott információ eljut a döntéshozóknak, el akarjuk érni, hogy az információk két irányba haladjon. Egyfelől a NIMO rendszeresen találkozik a bizottság és a parlament képviselőivel, más Európai Uniós képviselőkkel, mindenféle múzeummal kapcsolatos kérdéseket megvizsgál, megvitatnak, és e, próbálják a múzeumok szerepét növelni. A hálózat e, munkacsoportokat hoz létre, mint például a Civil Society Platform, Access to Culture, európai szinten, együttműködik más intézményekkel, kulturális területen, és hozzájárul különféle EU programokhoz és szakpolitikákhoz. Másfelől a NEMO évente találkozik, és e, fórumáin ötleteket, legjobb gyakorlatokat vitatnak meg, múzeumok számára érdekes témákat, és létrehozzák az együttműködés és kapcsolati fórumokat. Van egy levelező listánk, van egy websájtunk, ahol az információt elérhetővé tesszük, van évente kétszer adjuk ki az hírlevelünket, és egyéb kiadásokat, kiadványokat is. A website a fő kommunikációs eszközünk, amely tájékoztat a Némo tevékenységéről, valamint a múzeumhoz kapcsolódó eseményekről, eh, pályázati felhívásokról, egyéb tájék, információkról. A partnerkutatási szolgáltatás eh, érje, lehet a többi múzeumokat elérni. Az az elképzelésünk, hogy platformot teremtsünk az európai projekteknek. projekteknek. Um, a gyűjtemények mobilitás az egyik fő tevékenységünk, konferenciákhoz nyújtunk anyagokat és dokumentumokat. A NEMO a, a múzeumokat, mint tanulási helyszíneket is elősegíti, elérjük az oktatókat, az pedagógusokat, mindezt a projektwebsájtunkon keresztül. Megpróbáljuk kiterjeszteni ezt a hálózatot más kulturális szektorokra is, hogy azokat is láthatóvá tegyük, mint az Európeána, az Euronews, Collections, Mobility, Exhibiting Europe, Practice, Historiana, ez a neve a különböző programjainknak. A múzeumokhoz kapcsolódó témákról nyújtunk tájékoztatást, digitalizáljuk a gyűjteményeket, a, a honlapunkon egyes múzeumoknak tájékoztatásokat adunk a többi tevékenységéről. Most átadnám a szót Mark Taylornak, aki részletesebben beszél a témáról. Köszönöm szépen! Több mint 30 ezer Európai, Múzeum, Európai Múzeum képviseli a múzeumok portáját, az európai polgárok igényeit, találkozóhelyet teremt, és az európai múzeumokat évente több mint 500 millió ember látogatja meg. Szeretnénk olyan kérdésekre rávilágítani, amelyek számunkra fontosak. Először is a múzeumi gyűjtemények mobilitása, a kiállítás ágya kölcsönzése e, a múzeumok alaptevékenységébe tartozik, és bemutatják Európában a közös kultúrás gyökereinket. A gyűjtemények mobilitása prioritás és számos európai e, elnökség napirendjére tűzte. Néma, a Néma aktív szerepet vállal az európai e, csereegyezményben, amely 2007-ben jelent meg, azért, hogy a múzeumok jobban ki tudják cserélni gyűjteményeiket. Ez a nyomtatvány on, online elérhető, független attól, hogy mekkora gyűjteményt akarnak kicserélni. Ez a Nemo elképzelése volt, és ez jelentős részt vállal a múzeumok gyűjteményének más helyszíneken való bemutatásában. A Nemo szerepet vállalt a brémai nyilatkozat kialakításában, 2007 májusában, amely arról, azzal foglalkozik, hogy, hogy miként lehet finanszírozást nyújtatni azért, hogy megmutathassuk Európa gazdag kulturális örökségét, és ezt elérhetővé tegyük a, az érdeklődők és a szakemberek számára, valamint, hogy ki, kialakítsuk az európai kultúrák mélyek tiszteletét. A Némo részt vesz az OMC munkacsoportjában is, öt különféle területen foglalkozunk a kormányok kártérítésével, a gyűjtemények elfoglalásának mentesítésével, professzionális kapcsolat értékesítésével és az illegális forgalmazás meg, megállításával. Következő munkatervünk 2011-ben kezdődik, ezen belül további kihívásoknak szeretnénk megfelelni kormányzati mentességet szeretnénk nyújtani mindenféle európai gyűjteménynek. Nézzük most meg az e gyűjtemények digitális hozzáférését, amely különösen fontos a fiatal generációknak, akik nagy mértékben használják az internetet számukra kell rá, digitálisan láthatóvá tenni a múzeumi gyűjteményeket. Ebben egyetértett a parlament és a, a bizottság is az Európai Állam Program keretében. Az európai kulturális eredményeket lehetővé kell tenni az Európa, elérhetővé kell tenni az európai polgárok számára, mert ez alapvető lényen, része ennek a kezdeményezésnek. Az EU projektek, mint az Európai, Európai Állam előfeltételének szabja meg a gyűjtemények digitalizálását, de nagyon sok múzeum, különösen a kicsik számára ez egy nehéz feladat, ágazat. Az elmúlt években elsősorban a nemzet és regionális intézményes, intézmények finanszírozták a gyűjtemények digitalizációját, de ezt nem lehet elfogadni európai szinten mindenhol, és támogatni kell a kisebb múzeumokat, hogy gyűjteményüket digitalizálják hiszen a múzeumoknak nagyon nehéz feladat ez, és a Némo feladata az, hogy erre rávegye őket, hogy ezzel kapcsolatos információt közöljön, és hírlevelében erről tájékoztasson. Rendszeresen támogatjuk, tájékoztatjuk tagjainkat az EUPLANA és Athena program jelenlegi állásáról, amely kizárólag az európai múzeumokat támogatja az abban, hogy gyűjtemények éket az internetre föltehessék. Amikor a digitalizálásról beszélünk, meg kell említeni a szerzőjogokat is, a múzeumoknak, az irattároknak nem szabad, nem lehet szerzőjogdíjakat fizetniük, azért, mert interneten megjelentetik gyűjteményüket, hiszen ezek nem kereskedelmi intézmények oktatást, kutatást végeznek, ezért a szerzőjog nem, nem állíthat akadályt. És ebben még nagyon sok munkát kell végeznünk. Például az Európájána mostanáig csak olyan tárgyakat jelentetett meg, amelyhez, nem kapcsolódnak szerzői jogok, de ebben megjelenik a teljes európai örökség? Szerintünk nem. A szerzőjogok tulajdonosainak jelen, lehetővé kell tenni, hogy, ezeket a, tárgy, hogy a szerzőjogvédett tárgyakat is feltehessük az internetre. Ezért a szerzőjogok tulajdonosainak és a múzeumoknak együtt kell dolgozni. Ami a tanulást illeti, az élethosszígtartó tanulás fogalmát az Európai Múzeumok is elfogadták és támogatják. A két 2009-es közlemény Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training és Key Competences for Changing World ezt az ötletet támogatja, hogy őszinte európai tudásterületet alakítsunk ki, a szociális kohézió, az innováció, a kreativitás elősegítése érdekében, amelyben a múzeumok központi szerepet já, játszhatnak. Az tartó tanulás a múzeumok munkájának szintén részét képezi, és ezt online kell elérhetővé tenni. Ez számos új kihívást jelent. A NEMO olyan formot teremt, ahol az tartó tanulásban résztvevők megteremtik a feltételeket a multilaterális projekteknek. Itt kell kiemelnünk a különösen a Grundtvig programot, amely alapvető szerepet játszott. Museums Meet Adult Educators, tehát a Felnőtt Oktatók Múzeuma eh, nevű konferenc, amelyet 2010-ben Kopenhágában eh, rendeznek meg a Grundtvig program tizedik évfordulóján. Csak egy példa ezekből a kezdeményezésekből. The Learning Museum nevű projekt eh, szintén a Grundtvig hálózat keretében jött létre, és fontos szerepet játszik az élethosszígtartó tanulás feladatában. Emberek mobilitása. Számos e, hasonló programot vitattunk meg az elmúlt években, de nem volt még olyan program, amely a múzeumi dolgozók mozgását segítette elő. Voltak olyan programok, amelyek, amelyekre építhetünk. Az új kulturális program az múzeumi szakértők mozgását hivatott elősegíteni, de nem csak a finanszírozás projekteken belül. Hasonló, hasonló struktúra az tartó tanulás nemzeti ügynökségének feladata, munkája, amely központi kapcsolattartó pontokat alakít ki a szakemberek kezett. A NEMO a Practics kísérleti projektben is részt vesz, amely információt nyújt az EU-n belüli határon túli mobilitásban a kulturális dolgozók részére kapcsolattartó pontokat hoz létre, amelyben információt lehet cserélni külföldi kulturális dolgozók számára, akik az EU országokban akarnak dolgozni, illetve EU dolgozók számára, amelyek más országban szeretnének dolgozni. 2010 márci, márciusában a NEMO elfogadta azt a programot, amely az egyes művészek mobilitását támogatja. A múzeumok kiváló helyei arra, hogy a közös értékeket terjesszük, és hogy az egyének, csoportok és szervezetek közti interakciót elősegítsük. A NEMO olyan kezdeményezeket támogatott 2008-ban, az interkulturális dialógus évében, amely számos anyagot tett elérhetővé, és a múzeumok az interkulturális dialóg, közp- dialógusok központjaivá váltak. After presenting the museum... Tehát miután bemutattuk itt a múzeumok szempontjait, Nemo egy általános aggára szeretné felhívni a figyelmet, amit figyelembe kell venni a jövőbeni kulturális programok kialakításánál. Itt különösen a kis intézményekről van szó. A különböző struktúrák és szabályok az európai finanszírozások keretében egyszerűsítésre szorulnak, hogy a kis intézmények is élhessenek ezekkel, és hogy részt vehessenek ezekben a programokban. A Nemzeti Múzeumok kapcsán. Itt a lehető legszorosabb kapcsolatot kell megteremteni a látogatókkal. A NEMO örömmel működne együtt a bizottsággal, a parlamenttel, illetve a különböző ügynökségekkel, annak érdekében, hogy a saját városaikat, közösségeiket, régióikat képviselő múzeumokkal minél szorosabbra lehessen fűzni a kapcsolatainkat. Köszönöm szépen. Er- Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a NEMO képviselőinek. Most elkezdjük a vitát. Pak asszony viszont átveszi az elnökséget. But I want just uh... 48 5 196 módosító. Köszönöm szépen. És akkor ezzel tulajdonképpen a nyilvános ülést le is zárom. Folytassuk a koordinátorok ülésével. Kérem, hogy aki nem koordinátor, az köszönjön el tőlünk. Yeah, no, did you, did, I understand that you would... No, I just said that it... And ah, you said that question. Elnézést, a, félreért, totálisan félreértettem a helyzetet, de hát el tudják kezelni. Elnézést még egyszer. Kik hívánt kérdezni? Egy megjegyzést szeretnék tenni, miután én egy kis szervezetet képviselek Szlovéniában. Én, amikor idejöttem, nagy érdeklődéssel hallgattam, hogy mennyi probléma merült fel a labdarúgással kapcsolatosan. Én sokszor megkérdezem magamtól, amikor futballt nézek, hogy mit kéne a múzeumoknak tenni, hogy ez a rengeteg ember a múzeumokba is eljöjjön. Sok látogatónk van, valóban sok, de csak egy megjegyzést engedjenek meg. Sokan elmentek most. Mi egy nagyon törékeny területét képviseljük a kultúrának. Gondolom, hogy önök is tisztában vannak a problémáinkkal. A leg legértékesebb és a legköltségesebb dolog a kulturális örökség. Most ez megvan, de ha ez eltűnik, akkor ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Köszönöm minden esetre, hogy még itt vannak, és természetesen készek vagyunk válaszolni. Elnök asszony, én egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. A Némóval már két évvel ezelőtt már találkoztam, és ugyanezeket a dolgokat hallottam, mint amiről most is beszámoltak. A kulturális delegáció keretében Stockholmban jártunk, és ott megpróbáltunk felkeresni egy múzeumot, amit önök is képviselnek, és csodálatos volt. Tehát nagyon fontos, hogy a választó kerületeinkben is terjesszék ezt az információt. Itt nem csak a nagy nemzeti múzeumokról van szó, nagyon fontos és nagyon érdekes kis múzeumok is részét képezik ennek a kulturális örökségnek. Úgyhogy én személyesen nagyon kellemes tapasztalatokat szereztem. Schmidt asszony. Szeretnék válaszolni a kérdésére. Tehát ez úgy működhetne, hogy a múzeumokban kellene futballmérkőzéseket szervezni. No, számomra van egy téma, amely nagyon közel áll hozzám, közel áll a szívemhez, ez pedig az oktatás, nevelés, a kultúrára való nevelés. Nem tudom, hogy a Némon belül van-e van-e valamilyen ilyen ö, tevékenységük, ugye önök egy hálózat, múzeumokat, múzeumok hálózata, tehát a különböző múzeumokat kapcsolatba hozzák egymással, például jó gyakorlatot lehetne cserélni, tehát az önök tevékenységében van-e valamilyen oktatási, nevelési cél. Én Fran- Franciaország egyik déli megyéjéből származom, és nálunk vannak a múzeumokban úgynevezett oktatási szolgáltatások. Amikor meglátogattuk Dorisszal a Stokha- Stockholmi Múzeumot, ott is láttuk, hogy van a gyermekek számára egy külön osztály, egy igazgatóság, azt hiszem, hogy nagyon fontos a gyerekekkel kezdeni, hogy már gyerekkorban jöjjenek el a gyerekek a múzeumban. Köszönöm szépen, Marie-Thérèse. Szeretném azt is elmondani, hogy a Grundvik programban, amely az élethosszígtartó oktatással is foglalkozik, van egy külön tevékenység, tehát a felnőtt oktatással kapcsolatosan kimondottan múzeum témában az interneten ezt megtalálják, ez tényleg egy fantasztikus dolog. Mindenképpen a felnőttek szövetségeinek, társulásainak is kell különböző ötleteket nyújtani. Nagyon sok tevékenység létezik. Én jó magam, ismerem már egy ideje a NEMO hálózatot, és úgy gondolom, hogy beszélni is kell róla, fontos, hogy ezeket az ötleteket sokan előtérbe helyezzék. Van más kérdés? Nem? Nincs? Akkor köszönetet mondok a két képviselőnek, akik itt voltak egész nap. Nagyon sok mindent hallottak a labdarúgásról és a futballról is. Ugye a futball nagyon nagy téma, ugyanis minket sok olyan ember is megválaszt, akik szeretik a labdarúgást, de a múzeumok irányába is mindenképpen terelni kell majd az embereket. Köszönöm szépen. Most akkor zárt ülés következik, tehát lezárom az ülést. És akkor most a koordinátorok ülése következik. Mindenki itt van? Hol vannak a szocialisták? Uff. <laughs>